illeti mondjuk egy európai ö, újságírónak a kiadatását. Akár el is rabolhatják ezeket az embereket. Mit, mit fogunk erre mondani? Hivatkozhatnak majd arra, hogy az Iránt érintő titkokat szivárogtatták ki. Tehát ne játszunk itt Pontius Pilátust, ott van az információhoz való szabadság, de a whistleblowereket nem kell feláldozni. Gomes, are you expect, accepting it? Thank you very much, Madam Gomes. I agree with my colleague uh, Koluglu that uh, uh, indeed uh, this is a Egyetértek Kologlu kollégával, politikai testületről van szó, és politikai döntést kell hoznunk, ezt tesszük, mikor azt mondjuk, hogy nem szabad kiadni senkit az Egyesült Államoknak. Viszont azt is elvárjuk, hogy a bíróságok az Egyesült Királyságban például, amely még mindig sajnálatos módon ott lesz, megfeleljen az alapjogoknak, amelyeket az alapszerződések tartalmaznak, és ezért a mi jogi okainknál fogva fogadjuk el ezt az állásfoglalást, hogy ne legyen kiadatás egy olyan országban, ahol még mindig létezik a halálbüntetés. Egyetért ezzel kologló úr? Válasz. Tökéletesen egyetértek. Nyilatkozatot kell tennünk. Már volt millió nyilatkozatunk Venezueláról, Törökországról, mindenről. És a kollégám jogi eljárásról beszél. Tiszteletbe tartották például más országok esetében a jogi eljárást, ahol intervenciókról van szó, amikor nyilatkozatokat tettünk, akkor most miért ne? Azért, mert a brit kormány most a Brexit miatt teljes zűrzavarban él, és Assange kapcsolatban akarnak ebből kiszállni. Ez nem helyes. Politikus állást kell foglalnia. A kiadatás ellen van, avagy sem. Köszönöm szépen. Parancsoljon, joga van válaszolni. Elnök asszony, nagyra értékelem a lehetőséget, hogy válaszolhatok. Ez jogi kérdés. Erről van szó. Pont. Jogi kérdésről van szó. Hogyha valaki azt akarja, hogy a politikusok jogi folyamatokba lépjenek fel, teljesen legitim véleményez, bár nem értek ezzel egyet. De ez az ön privilégiuma, ezzel érvelhet. De teljes mértékben ellentétes azzal, ahogy a nyugati demokráciák és a demokratikus intézmények szerveződnek. A végrehajtó és az igazságszolgáltató szervek szétálasztása fontos. A zöldek nevébe. Oh, I'm so sorry. Can, can I ask a question to the to, to Kérdezhetek a kollégámtól valamit? Jó, rendben, egy percet adok még. A következő kérdést szeretném feltenni a kollégámnak. És mi a helyzet a törökországi eljárásokkal? Törökország helyesen jár el, amikor azt mondja, hogy itt jogi lépésről van szó, és tiszteletbe kell tartani a törökországi jogi eljárásokat, és nem szabad fellépnünk, akkor miért hoztunk annyi nyilatkozatot a törökországi eljárásokkal szemben? Miért? I keep this. Elnök, ezt most retorikus kérdésnek fogom fel, vagy szeretne erre válaszolni? Csak néhány másodpercben amit a kollégák szeretnének, hogy a brit kormány egy Angliában folyó jogi eljárásról lépjen föl. Törökországgal kapcsolatban azt mondja ön, hogy ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy lépjünk fel, amikor egyetértek, tehát amikor kritizálja Törökországot, és jó lenne, hogy az én kormányom egyértelműen megfogalmazná, és mások is, hogy soha ne legyen Törökország az Egyesült, az Európai Unió tagja. Elnök, köszönöm szépen, most már mindenkit részletesen meghallgattunk, adjuk meg a szót a következő kollégának, Anna Mirandának, a Zöldek nevében parancsoljon. Este lunes tenía una cita con... A londoni ekvádori e- e- követségen volt egy megbeszélt időpontom hétfőre Julian assange de közben letartóztatták. A menedékjog a, az alapvető jogok közé tartozik, és a halálbüntetéssel szemben is véd. Assange-ra esetleg az áram most szék várt volna, megsértették a menedékjog szabályait, hiszen elképzelhető, hogy egy észak-amerikai börtönben életét de végéig ülhet Assange, csak azért, mert az emberiség érdekében cselekedett. Az ekvádori követség és a brit jogi hatóságok nem vállalnak garanciát arra, hogy nem adják ki az Egyesült Államoknak Julian assange -t. Soha nem történt garancia az e- a kiadatás elmaradására. Ezt kell követelnünk a, a parlament részéről. Ez a szabad szólásszabadság megsértése veszélyben van egy közérdekű bejelentő olyanok miatt, akik viszonylag hatalmukkal. Következő felszólalunk már a Catch the Eye procedure-ben beszél. Konesna asszony, egy percre, parancsoljon. <coughs> paní předsedající vážené kolegyně vážení kolegové köszönöm szépen elnök asszony kedves kollégák! Egy olyan irányelvről volt ma szó, amely rendkívüli fontosságú. Gondolok itt a közérdek felismerésére. És itt a teljes népességről, lakosságról, polgárságról van szó. Ebben a kontextusban nagyon fontosnak tartom, hogy az összes olyan botrány, ami 2014-ben napvilágra került, például a LuxLeaks, Panama iratok, tulajdonképpen csak azért váltak ismerté, mert kiszivárogtak. A köz érdeke, érdekében szelőztetik meg ezeket a tényeket. Én Assange-ot hősnek tartom, és ez a jelen helyzet nagyon komolyan vendő. Fontos, hogy a közérdekű bejelentőket védjük, és ez egy igaz megállapítás Assange vonatkozásában is. Tudjuk, hogy melyik elnök, elnököl éppen, ki a megmondó ember az USA-ban, és ezért nem szabad kiadni a szánsot. A asszony szólal fel, biztos asszony parancsoljon, zárja le a vitát. Madam President, honorable members, thank you very much for this discussion. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, nagyon köszönöm ezt a vitát. Szeretném még egyszer elmondani, hogy teljes mértékben a az Egyesült Királyság Bíróságának függetlenségére, szakértelmére támaszkodunk, és meg vagyok győződve arról, hogy az alapjogok, a fair tárgyaláshoz való jogot mindenféleképpen tiszteletbe tartja a bíróság. Köszönöm. Ében, Madame Sziot következik, parancsolja. Madam Chair, Commissioner, Honorable Members, Ladies and Gentlemen. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni, hogy lehetőséget kaptam, hogy ezt a nagyon fontos témát megvitathattuk. Figyelemmel fogjuk kísérni Assange úr ügyének alakulását, és még egyszer nagyon köszönöm a figyelmüket ezennel a vitát lezárom és mára a napirendünk végére értünk a következő ülésre holnap two thousand and nineteen április seventeen én szerda eight óra thirty és fourteen óra thirty fifteen óra és twenty four óra között kerül sor. a napirendet közzétettük az európai parlament honlapján elérhető ezennel az ülést berekeztem és mindannyiuknak jó pihenést kvánok a munkájukat pedig tisztelettel megköszönöm.